Buongiorno. Allora, cominciamo con... Eh, Jó napot kívánok! A koordinátorok ülésének tájékoztatásával kezdjük. A tegnapi ülésről adok tájékoztatást egy sor kérdéssel foglalkoztunk a 2008. évi mentesítéssel kapcsolatosan. Liberacki úr az előadó, ami a 2009-es mentesítést illeti, a bizottságról van továbbra is szó. Saci Kamakis úr az előadó, 2009-es mentesítés Európai Parlament esetében Itala kollégánk foglalkozik a mentesítéssel, Rivellini úr a többi intézmény esetében foglalkozik a mentesítéssel, és Tavrakakis úr pedig az ügynökségek mentesítését fogja levezényelni. Ami pedig a számvevőszéket éreti, Számváres asszony az előadó, továbbá van egy javaslat, módosítási javaslat a tanács részéről az Európai Közösség általános költségvetésére vonatkozóan. Rivellini úr az előadó, őt jelöltük ki erre a feladatra. majd a költségvetési bizottság elnöke levelet ír a parlament elnökének, és kérni fogja a társbizottságok eljárását az 50-es cikk értelmében az eljárás lefolytatását a két érintett bizottság esetében, ami pedig a mi bizottságunk véleményét illeti amelyet az AFKO-nak kívánunk küldeni, intézményközi megállapodás a parlament, a tanács és a bizottság között a pénzügyi költségvetési együttműködés tárgyában. Jó magam foglalkozom ezzel a jelentéssel. Az EAS csomagterv esetében Kafimi úr foglalkozik ezzel az ügyel, a külső szolgáltatások a kapcsolatos pénzügyekről van szó. Ő képviseli a közös, ő képvisel bennünket a közös munkacsoportban külső szolgálat, ami a költségvetési rendeletet életi Revelini úr lesz az előadó, a hercogasszony pedig a az alkalmazottak státusza és a kiegészítő költségvetés esetében pedig Bertészi úr foglalkozik a jelentéssel. 2009-es mentesítés esetében a bizottságról van szó, Szármakákis úr, az egyéb ügynökségeknél Hacimakákis úr, illetve a zöldek az egyéb intézmények. Ami a kinevezési eljárást illeti, az OLAF igazgatói posztjára, ott a koordinátorok megegyeztek abban, hogy nem szükséges megváltoztatni a véleményünket, ami illet át, mm, igazgató személyét illeti, aki átmeneti időre volt igazgató. Ahogy ebben megegyeztünk, a végletes program a Görögországba utazó delegáció számára, amely április 27-től 29-ig utazik Görögországba, ebben is megállapodtunk Hacimakakis kollégánk, saját költségére vesz részt a kolléganőjével együtt. Angelis úr és azt kérte, hogy hadd vigye el a munkatársát. Kressle asszony azt kéri, hogy Tefél úr az mezőgazdasági aligazgató is hadd vegyen részt az ülésen, és ez már a 2007-es delegációs utazáson is így volt a pénzügyi keret felülvizsgálata, ezzel kapcsolatban lesz egy együttes ülésünk június 1-én, együttes ülésre kerül sor a Költségvetés és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről. Ez azt jelenti, hogy Rivellini úr fogja a javaslatokat benyújtani a hozzászólók tekintetében, és ami a tanulmányokat illeti, a 2010-es évben évre öt tanulmányt javasoltunk. Ezek közül néhányat már jóvá is hagytunk. Ezeket 2010-ben készítjük el, amelyeket már jóvá hagytunk, a többit pedig 2011-ben. A titkárság az, a szakbizottság minden tagjának elküldte a 2010-es tanulmányok listáját, és a többit pedig 2011-re halasztjuk el. Ami a horvátországi delegációs ülést illeti, ez június 23-ától 25-ig lesz, ez is közös utazás lesz a Költségvetési és Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről. Most pedig a biztosok és a szakbizottságok közötti párbeszéd. Elhangzott az a javaslat, hogy az elnökök konferenciája vegye figyelembe itt Léne úr személyét, és azt javasoltuk, hogy Semeta biztos meghallgatását halasszuk el, mert az áprilisi időpont túl korai volt. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, illetve a titkárság foglalkozik majd az ezzel kapcsolatos ütemtervel. Tegnap kaptam egy levelet a Magyar Külügyminisztériumtól. Ez a levél a számvevőszéki kinevezésekkel kapcsolatos, mégpedig Fazekas urat érinti. Ezt a levelet tegnap kaptuk meg, és ma kiosztottuk ezt a levelet a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság minden tagjának. Adesso. Ez volt a tegnapi ülésünk összefoglalója, és most pedig kezdjük a napirenddel, a nyolcas napirendi ponttal, 2008 évi mentesítés, az EU általános költségvetése, Európai Parlament. Mielőtt rátérünk a szavazásra, Stász úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Önök előtt van a szavazási lista, és Gondolom, hogy emlékeznek a vitára, és azokra a kommentárokra, amelyeket megejtettünk, akkor, amikor a jelentés tervezetemet terjesztettem elő. Nagyon sok megjegyzést tettek, most pedig szavaznunk kell, 202 módosító indítványt kell megszavazni, úgyhogy hosszú ideig fog tartani ez a vita. Kicsit meglepődtem ezen, mert két véglet közé kerültem. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem megy elég messzire a jelentésem, mások pedig úgy vélik, hogy erősíteni kell a jelentést. Másik oldalon pedig vannak olyanok is, akik azt gondolják, hogy túl messzire mentem. Egy sor módosító indítványal éltek, és törölni szeretnének bizonyos részeket a jelentésből. Ezeket konstruktív szellemben terjesztettem elő ezeket a módosításokat azért, hogy a szöveget javítsam. A különböző frakciók részéről érkeztek a módosítások, a szociáldemokratáktól, a GUE-tól, azután a Szabadság Demokrácia csoporttól, a Néppártól, és néhány módosító indítvány esetében negatív a véleményem, főként amikor törlésről van szó, mert ezeket masszívan fogadtuk el, de ez a konstruktív javaslat azt szolgálja, hogy eszközeik legyenek az irányító személyeknek arra nézve, hogy az 1,5 milliárd eurót jól osszák el, 2008-ról van szó, és remélem, hogy sikerül megtartanunk ennek a jelentésnek a lényegét, a tartalmát nem nagyon nehéz ez a szavazás. Hercogasszony tegnap még néhány módosítást terjesztett be, amelyeket aztán visszavont. Néhány módosító indítványt ezekből én átvettem, és tegnap egyeztettünk a néppárttal, valamint a szociáldemokratákkal. Főként a 106-os cikk esetében azért, hogy ennek elfogadható címet adjunk azt javaslom, hogy adják majd nekem meg a szöveget, amikor odaérünk, azért, hogy megbeszéljük, hogy melyik fogalmazást fogadjuk el. Elnök, köszönöm, köszönöm Stász úr az ön munkáját. És most szavazni fogunk, ami meglehetősen hosszadalmas lesz. Remélem, hogy az elektronikus kártyájuk itt van, azért, hogy szavazhassunk erről a 2008-as parlamenti mentesítésről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Huszonegy mellette, négy ellene elfogadva most pedig áttérünk a az Egyes módosítás megnyitom. A szózást lezárom. Elutasítva kettő mellette 24 ellene. Kettes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva, hat mellette, 21 ellene. Hármas módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. 18 mellette, 9 ellene, elfogadva. Négyes módosítás, megnyitom a szavazást. Ez okafogyottá vált, ötös módosítás, megnyitom a szavazást. Pillanat, mondja az elnök úr. Ötös módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 25 mellette. Hatos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva, 24 mellette, 3 ellene. Hetes módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva, 3 mellette, 24 ellene. Nyolcas módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadva 19 mellette, 8 ellene. Kilences módosítás a magyarázattal együtt megnyitom, lezárom a szavazást. Elutasítva 6 mellette 21 ellene. 10-es visszavonva, 11-es megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 27 mellette. 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 19 mellette, 8 ellene, 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva, 25 ellene, 2 mellette. 14-es módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 19 mellette, 6 ellene. 15, 16, 17, ezeket együtt megszavazhatjuk blogban, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva 28 mellette. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 21 mellette, 3 ellene és 3 tartózkodás. 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva hat mellette 22 ellene. 20-as módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva 19 mellette 8 ellene. 21-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva 20 mellette, 8 ellene. 22-es módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom. Huszonkettes közben tártalan, mondja az elnök úr. 23-as törölve. 24-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva 28 mellette. 25-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 25 mellette, 2 ellene. 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva három ellene. Huszonhetes, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva 18 mellette, 9 ellene. 28-as módosítás. Visszavonva. 29, megnyitom a szavazást, Nem, a 29-es tártalan, 30-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy mellette 19 ellene. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18 mellette, 9 ellene. 32-es kiesik, 33-ast visszavonták, 34 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 26 mellette, 2 ellene, 35-ös visszavonták, 36-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 mellett egy ellene elfogadva 37-es visszavonták, 38-as résznegeti szavazás első rész, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 28 mellett egy ellene, második rész a 38-asnak, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 39-est visszavonták, 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 42-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. A titkárság szólt nekem, hogy a szocialista frakció túl sok szavazóval rendelkezik a teremben. A szükségesnél többel. megpróbáltuk, de most ennek rendbe kell lenni. Kérem, hogy ellenőrizze, kik szavaznak, és azt is, hogy kik nem szavaznak már. Igen, Berman úr, Berman kollega szavazott, és Ayala kolléganőnek pedig el kellett mennie más elfoglaltsága miatt. 43, 43. Allora, emendamento 43. La... Remek, a 43-asnál voltunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 44-es módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 45-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 46-os módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. ellenőrizni kell, mert a számítógép azt mutatja, hogy talán Ajala asszony kártyája benne maradt a gépben, a szavazógépben. Rendben, folytatjuk. Néha rosszabb viselkednek a számítógépek, rosszabb, mint hogyha nem számítógépes szavazunk. 48-as, megnyitom, lezárom, elfogadva. 49-es, nem, a 49-esről nem kell szavazni, hanem az 50-es következik. Első rész, 51, első rész, lezárom a szavazást, elutasítva, Végül is az 51-es is tártalan, úgyhogy az 52-esre térek át, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötvenkettes. 52-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. az 56, 57, 58, 59-esről blokkba szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 60-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 61-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 63 Most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 65-ös következik. Stász úrnak adom meg a szót a 64-es cikkel kapcsolatosan. Elnök úr, ellenőriznem kell valamit. A 63-as módosítás Gressle asszony részéről nem teljes törlésre vonatkozó javaslat volt, és szerintem Herzog asszony javaslata ezt átveszi, úgyhogy szerintem a 64-esről szavazhatunk, bár hercegasszony visszavonta, de én átvettem ezt a módosítást, úgyhogy szavazhatunk a 64-esről, ezt javaslom. Szóbeli módosítás Stász úr részéről. Talán még egy kicsit elidőzhetünk ezen, gondoljuk ezt végig. Úgy értettem ugyanis ezt, hogy Gressle asszony módosító javaslat a Stász úr régi szövegére vonatkozik a 29-es bekezdésben. És a Herzog asszony 64-es módosítás egy kiegészítés. Tehát ez azt jelenti, hogyha a két szöveg egymásnak nem mond ellen, tarta, ellent tartalmilag, akkor ez kiegészítésnek tekinthető. Kresszle asszony? Nos, hát hogyha ha így csináljuk, akkor nem működik az egész, mert mert van egy törlőjavaslat, először arról kellene szavazni, mert hogyha nem arról szavazunk először, akkor az egész a feje tetejére áll, tehát először a törlésről kellene szavazni. Niet noodloos én azt gondolom, hogy nem kell meg nehezíteni a szavazást, nem kell bonyolítani. Szerintem folytassuk a szavazást, és aztán a plenárison még mindig eh, lehet, a plenárisra még mindig lehet benyújtani módosítást. Azt mondanám tehát, hogy eh, térjünk rá a következő szavazást. Cinque. Rendben, mondja az elnök, akkor a 65-ös módosításra térünk át, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 67-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 70-es következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 71-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. hármas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 74-es, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 75-ös módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 78-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 80-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcvanegyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Nyolcvanhármas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 84-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 86-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 88-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 89-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-es részneketi szavazás, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, a 91-esnek megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 92-es részenkénti szavazás, első rész, megnyitom a szavazást. Nem, az első rész tártalan, a második részről szavazunk. 92-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 93-as módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 95-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 97-esre térek át. Részenkénti szavazás. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész a 97-esnek. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész. Még mindig a 97-esről van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyedik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Utolsó része a 97-esnek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. tévedés volt a szavazási listámon, egy rész hiányzott a listámról. A 97-es második albekezdése Publishing From. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. harmadik albekezdés, 97-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 98-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 99-es, 100-as együtt szavazhatjuk meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 101-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 102-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 103-as módosítás két részben, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 104-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 105-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 106-os módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 108-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 109-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 112-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 113-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szóbeli módosítás az előadó részéről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva szóbeli módosítás Gressle asszony részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. ...115-116 együtt? Nem, mondja az elnök úr. 115-ös először. Megnyitom a 115-ösről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Száztizenhatos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 117-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 119-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 120-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 121-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 123-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 124-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 125-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 126-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 127-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 128-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 129-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Blogban szavazunk, 130-tól 133-ig együtt ezekről szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 134-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 135-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 139-es. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 140-es, 141-es egyforma, úgyhogy együtt szavazhatunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 142-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 143, 144, 145 blogban szavazhatunk. Nem? E, akkor először 143-as, megnyitom a szavazást. 143-as, lezárom. Elfogadva. 144-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 145-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 149-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 150-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szóbeli módosítás. Itt a részéről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 146-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Igen szocialista kollégák nevében a 146-os esetében, 147-es esetében itt hiba van, ezért azt javaslom, hogy külön szavazzunk. Egyetértünk a tartalommal. 147-es, megnyitom a szavazást, mondja az elnök. Lezárom a szavazást, elutasítva. 148-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 152-es. Megnyitom a szavazást. Nem, ezt visszavonták. 153-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 154-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 155-ös módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 156-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 157-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig átadom a szót a 106-os bekezdés esetében Stász úrnak. Kedves kollégák, kompromisszumos javaslatot nyújtottam be a 106-os bekezdéssel kapcsolatban. Miután tegnap tanácskoztunk, és ezután új javaslatot fogalmaztunk meg, és ezt szét is küldtük hogyha elfogadjuk a 106-os bekezdést, akkor angolul felolvasom. Emlékeztet arra, hogy a 223-as cikk szerint, a házszabály szerint, amely azon költségvetési eszközök felhasználásáról szól, amelyek itt megfogalmazásra kerültek, minden frakció belső ellenőrzési rendszert fogad el és hajt végre. Tehát erről a szövegről van szó. Az első részben az introduced maintain-nel helyettesítjük, és az ellenőrzési rendszer után pedig a többi törlésre kerül. Jó, köszönöm, mondja az elnök. Akkor most szavazunk arról, amit Stász úr javasolt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A kettes kompromisszummal kapcsolatban nem kell szót, szót adnom Stászornak, szavazunk, akkor kettes kompromisszum, nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Százötvenkilenc, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 160-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 161-es, 162-es, együtt szavazom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 163-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 164-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 165-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik a 166-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 167-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 168-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 169-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 170-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Blokkban 171-től 163-asig megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 174-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 175-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 176-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 177-est visszavonták, 178-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 179-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 180-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 181-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 182-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. as megnyitom a szavazást. 183-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 135, 135A és 135B. Stász úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos módosító javaslat született a közlekedés témájában. Főleg a liberálisok nyújtottak be egy javaslatot, aztán a néppárt, a tömegközlekedés támogatására, és a hármas kompromisszumos javaslattal megpróbáltam az összes javaslatot egy, kala, egy módosító javaslatban megfogalmazni. Remélem, hogy el tudják fogadni. procediamo alla, alla votazione. Akkor most szavazunk. 135, 135A, és el, el, először ezekről, 135, 135A, első részt megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Most a 135B-ről szavazunk. A zárójeles rész nélkül mellette. Ö, megnyitom a szavazást ma szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a legutolsó részről, a zárójeles részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tessék. Most a 135 B-ről szavaztunk? Nem teljesen világos ez a szavazólistából. Nem teljesen átlátható a dolog. Most az A-ról szavaztunk, vagy a B-ről? Vagy a B-ről, vagy mi a helyzet? Miről szavazunk? Az első részről szavaztunk, ez volt a 135-ös és a 135-ös A. Ez volt az első szavazás. Aztán utána következett a 135B a zárójel nélkül, és harmadszor szavaztunk a 135B zárójeles részéről. Jó? Világos? Jó. Akkor folytatjuk. Emendamento 190. Következik tehát a 190-es mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 191-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 192-193 együtt, megnyitom a szavazást. Nem. Mégsem, mondja az elnök. Nem, nem, nem. Akkor 192, csak 192. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 193, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 194-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 195-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 196-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szóbeli módosítás következik. 197-es, két részben megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. 197. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 198-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Következik a 199-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Következik a 200-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 200-as, 201-es módosítójavaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kétszázkettes módosítójavaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most következik a záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-en mellette 4 ellenszavazat, 6 tartózkodás. Köszönjük szépen Stász úrnak a munkáját. Szeretne-e valamit mondani? Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok, kedves elnök úr, hogy köszönetet mondott a munkámért. Csak annyit szeretnék megállapítani, hogy nem is született meg a gyermekem. Tulajdonképpen abortusz áldozata lett, és egy olyan szöveggel érkezünk a plenárisra, amelyhez én tartózkodom, amelyek kapcsolatban én tartózkodtam jelentéstevőként a frakcióm nevében. Illetve egy kisebb frakció nevében is. Tehát meg fogom próbálni, egy, meg fogom próbálni ennek a kisebb frakciónak a segítségével néhány módosító javaslatot benyújtani még a plenárisra. Világossá téve azt, hogy kritikusan tekintjük a parlament a költségvetését. Elnök, köszönöm szépen Stász úrnak a munkáját. Kresszle asszonyi a szó. Köszönöm szépen, kedves párt. Persze nem ilyen egyszerű a helyzet. Ebben a parlamentben 2007 óta megváltozott a világ, és jó lett volna, hogyha ez a jelentés, ezt a módosítást tükrözte volna. Nagyon sok dolgot, amit itt követelsz tőlünk, már megvalósítottunk, és nagyon sok dolgot, amit kritizálsz, már nem, ez, nagyon sok dolog nem így van jobb, lett volna, hogyha kevesebbet, elmélet, kevesebbet foglalkozunk az elmélettel, és a tartalommal foglalkozunk sokkal inkább. A tartalmat lehet jogosan kritizálni. Ezt az általános kritikát nem fogom elfogadni azzal kapcsolatban, ami történt itt a parlamentben. Nagyon sok eljárásra került sor, nagyon sok konfliktusos pont, pontot megváltoztattunk, és örültem volna, hogy a Költségvetési Bizottságban engem támogatnak, nagyon e- e- egyedül voltam ebben a bizottságban. El kell fogadnunk ezeket az új eljárásokat, és nagyon sajnálom azt, hogy az a benyomás alakult ki a jelentésedben, hogy semmi nem működik, semmi nem jó, ezt nem engedhetjük meg, hogy így maradjon a jelentésedben, ezt nem fogjuk megtenni. Itt nem kell, meg, nem megsértődni kell, hanem konstruktívan megpróbálni a parlamentben úgy megoldani a dolgokat, ahogy ez megfelelő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Háci Makakis úr. Először is Kedves Inge, gratulálok az új frizurádhoz, nagyon jól áll. Äh, Összességében el kell mondanom, hogy nem, äh, nem csak az elmélettel foglalkoztunk, néhány dolgot felvetett Stász kollega, amelyet a kisebb frakciók támogattak, ez tehát tényleg releváns, nem általány kritikáról van szó, és jónak tartom azt, hogy a jelentéstevő azt mondta, hogy néhány központi kérdést a plenáris ülésre még egyszer benyúlt, talán a ti egyetértésetekkel, a nagy frakciókkal, hogy ne álljunk egyedül, e, és tényleg az új fejlődés, az új, e, a változások tükrében tényleg sikerüljön kompromisszumra jutni, úgyhogy én ezt jónak tartom. Köszönöm szépen. Z faktem, że Csarnecski úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az állásfoglalás a módosítások után olyan, amilyen. Azt gondolom, hogy ugye meghallgattuk a jelentéstevő hozzászólásait és mások hozzászólásait. Ez tényleg más ez a jelentés, mint az első változata volt úgy tűnik, hogy a költségvetési ellenőrzés a parlamentben javult. Nekem ez a benyomásom. És tényleg jobb, mint az előző parlamenti ciklus elején volt öt évvel ezelőtt. Igazán mégsem tudtam támogatni jelen formájában ezt a javaslatot. Herzog eh, hát Edith. Stáz úrnak nagyon sok kérdést felvetett, és ezek közül nagyon sokat megoldottunk, e, de azokkal értek egyet, akik azt hangsúlyozzák, hogy az elmúlt években a parlament költségvetési e, eljárása nagyon-nagyon nagy mértékben javult. E, a legfontosabb üzenet szerintünk, hogy tovább kell javítani a internal audit system, systemen keresztül, és amely kérdéseket Stáz úr felvetett, de végül nem kerültek a végső szövegbe elfogadásra, azok tekintetében is nagyon nagy előrelépés történt, hiszen minden frakció azt támogatta, hogy egy hosszabb időszak alatt nézzük meg a további előrelépés lehetőségét, tehát előbb vizsgálódjunk, és utána utána hozzunk végleges döntést. Én azt hiszem, hogy egy olyan folyamatot indítottunk el, amely a következő években tovább fog zajlani. Én gratulálok staes úrnak, és én azt hiszem, hogy aki sokat markol, az keveset, keveset fog. Szerintem tettünk egy nagy lépést előre. A következő években nyilván a esetleg még nyitva maradt területeket jó előkészítés után további vizsgálódásnak vetjük alá. Úgyhogy én a magam részéről azt hiszem, hogy elértük, ami elérhető, és természetesen a plenárisan benyújtott módosító indítványok esetében még további előrelépése is lesz majd szükség. Honorable András. András úr következik. Asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, kérdés az, hogy egyetértünk-e az előrelépéssel, vagy pedig úgy gondoljuk-e, hogy már eleve jól kezeljük az adófizetők pénzét. Ezt kell itt megvizsgálni. Egyetértek Stász úr jelentésével, hiszen ez azt mutatja, hogy van még mit javítani, nagy, nagy előrelépésekre van még szükség. Persze jó, hogy lépünk előre, vannak változások, de ez önmagában még nem elég. Köszönöm. Köszönöm, Zanderger úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Más ez a jelentés. 36 területen többé-kevésbé módosultak a dolgok az eredeti jelentéshez képest. Ez egy nagy munka volt. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik azt kérték, hogy együtt kidolgozhatunk még néhány módosító javaslatot, amelyeket a plenárisra benyújthatunk, és ott talán elfogadásra kerülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mondja az elnök, akkor más nem szeretne hozzászólni. 2008-as évi mentesítés az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló mentesítés. Matthew asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, tehát eh, itt most előkészítjük a mentesítést az ügynökségek részére. 23 különböző ügynökségről van itt szó. Erről fogunk szavazni. Az ügynökségek feladata nagyon fontos, és javítani kell a költségvetésükön és a mentesítésen is. Hát néhány megközelítést hadd mondjak el a többi frakcióval együtt. Azt javasoljuk, hogy a SZEPOL kapcsolatos mentesítéseket, mentesítést halasszuk el, itt van néhány probléma. Azonban nagyon biztatónak tartjuk a fejleményeket, és bízunk benne, hogy megoldódik hamar a dolog. Van egy cselekvési terv, amelyet az ügynökség igazgatója dolgozott ki, és ez a jelentésben is szerepel mellékletként. Először várjuk ennek a lezárulását. Szeretném a kollégáknak megköszönni a konstruktív párbeszédet. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak is. Kiváló volt az együttműködés. Köszönöm önöknek ezt tehát, és akkor kezdhetjük a szavazást. Köszönöm szépen, most pedig elkezdjük a munkát, illetve a szavazást. Az állásfoglalásról szavazunk. Mindenki készen áll? Ini? Allora, la prima eh, votazione, facciamo la votazione del documento... Nos, tehát akkor megkezdjük az INI dokumentumról a szavazást. Ez a kilences napi rendi pont, hogyha mindenki készen állna, akkor elkezdhetnénk. Készítsék elő szavazókártyáikat, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Készen van mindenki, folytathatjuk? Tehát az egyes módosítóról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcos módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tizenegyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig egy szóbodi módosítót nyújt, Stavrakatis módosítóról módosít mutatja be, parancsolja Stavrakatis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy szóbeli módosítót szeretnék bemutatni, mégpedig ennek a szövegnek a végéhez hozzá szeretnék valamit tenni. A 15-ös A bekezdésről beszélünk. Gressle asszony bekezdéséről van szó és angolul olvasom fel. is received payments after the authorized work has been concluded and paid for, rapporteurs, etc., and therefore some cash holdings are essential in each case. Köszönöm szépen. Tovább léphetünk? Szavazhatunk? Akkor megnyitom a szavazást az így módosított bekezdésről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Aztán itt van megint egy szóbeli módosító, Stavrakakis úr módosítója, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy szóbeli módosítót szeretnék hozzátenni Greszle asszony szövegéhez. A szöveg végén a következő szerepeljen, angolul olvasom föl. The decentralized agencies increased from 11 in 2000 to 29 in 2010, which is corresponding to 0.102 percentage of the total EU budget in 2000 and 0.477 percentage in 2010. Köszönöm szépen. Megnyitom a szavazást a 19-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Azaz, hogy most zárom le a szavazást, elfogadva. 20-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-esről 23 osra együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig egy végszavazásra térünk rám. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva 19 mellettem, 4 ellen és 2 tartózkodással. Köszönöm szépen Mátyó asszonynak a munkáját. Tovább lépünk a következő napi rendi pont szavazására. Ez pedig a 2008-as évi mentesítés a különböző ügynökségek számára. Ezekről kell szavazni. Megadom Mátyó asszonynak a szót. Tessék, Mátyó asszony! Kéri a szót? Hát tessék, parancsoljon. Nem, elnök úr, szerintem szavazzunk egyből, hiszen hogyha minden ügynökségről magyaraznék, akkor eh, észfelkör is itt ülnénk, értem, rendben van, mondja az elnök, akkor a tízes napi rendi pontról kezdjük a szavazást. Megkezdjük tehát az Európai Szakképzési Fejlesztési Központ eh, a szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm. Most pedig az végszavazásra térünk rá. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az állásfoglalásról szavazunk. Tehát, hogyha nincsen probléma, akkor a 2, 7, 6 és 5-ös módosítókról közösen szavazhatunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az végszavazásra térünk rá. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 igen, két ellenszavazat, egy tartózkodás mellett elfogadva. Tovább lépünk. Az Európai Unió szerveinek fordító központja, 11-es napi rendi pont. A mentesítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. a határozatról szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Szavazunk a hármas pontról, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. És most a teljes állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 21 igen, két ellenszavazattal és egy tartózkodással tovább lépünk. Az Európai Rendőrakadémia mentesítési jelentésére. Megnyitom a mentesítésről a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a következő tételről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szavazunk a 3, 4-es és 5-ös pontokról közösen megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most pedig az állásfoglalás indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24 igen, egy ellenszavazattal. Tovább is lépünk a 13-as pontra a Közösségi Halászati Ellenőrzési Hivatal. A mentesítésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. A zárszámadásról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Most pedig az állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20 igen, egy ellenszavazat ellenében. Most pedig tovább lépünk. Az Európai Újraépítési Ügynökségről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20 igen, egy ellenszavazattal és egy tartózkodással. A zárszámadásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szavazunk az állásfoglalás indítványról, illetve az egyes módosítóra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, kettes módosítón. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az állásfoglalásról szavazunk egészében. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22-2 ellen szavazat és egy tartózkodás ellenében, illetve mellett. Ami tovább is visz bennünket az Európai biztonsági Ügynökség munkához, az mentesítés javaslatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 21 mellette, egy ellene, egy tartózkodás a zárszámadásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az állásfoglalásról szavazunk. Az 1-től 5-ig terjedő, az 1-3-4-7-esekről szavazunk. Tömbben megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 5-ös, 6-os pont, ezekről közösen szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az egész állásfoglalás indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 21 egy ellenében egy tartózkodás mellett. Tovább lépünk. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ. Az általán a mentesítésről szóló javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 igen, egy ellenszavazat, egy tartózkodás mellett. Az elszámadásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az első, tehát az 1-es, 5-ös, 6-osról tömbben szavazunk, nem, mégsem. Tehát az egyes állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az ötös véleményről, az MB véleményről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos áll vélemény, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas, a hármas, hetesről és négyesről egyben szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most az állásfoglalásról egészében szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23 egy ellenében egy tartózkodás mellett. Európai Vegyi Anyagügynökség. A mentesítésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21 per 2 ellenében egy tartózkodással. Az árszámadásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettesről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most az egész jelentésről, szava, állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 23-2 ellenében egy tartózkodás mellett. Tovább lépünk, Európai Környezetvédelmi Ügynöksége. Megnyitom a szavazást a mentesítésről. Lezárom a szavazást. Elfogadva 24 mellette egy ellen egy tartózkodás. Most pedig az árszámadásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az egyesről szavazunk. Az egyesről és a négyesről egyben megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettesről és a hármasról közösen szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Végszavazás az állásfoglalás indítványról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 21 mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Európai élelmiszer biztonsági Hatóság a mentesítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23 a 2 ellenében egy tartaszkodás mellett. Zárszámadás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tovább lépünk. Tömbben a 3-asra, az egyesről és a 2 szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes számú módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalásról szavazunk. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 22 mellette, ketten ellene egy tartózkodás. A kábítószer és kábítószer függőségi Európai Megfigyelő Központja. A mentesítésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-an mellen, egy ellen, egy tartózkodás. Zárszámadásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az eh, egyes és a hármasról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva az állásfoglalásról. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22 mellette egy ellene egy tartózkodással. Európai Gyógyszerügynökség. A mentesítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 21 az egy ellenében egy tartózkodás mellett. Zárszámadásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szavazunk az egyesről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. kettesről és az ötösről. Közösen szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatosról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalás indítványról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 23 -a mellette egy ellene. Európai Tengerbiztonsági Ügynökség. Megnyitom a szavazást a mentesítésről. Lezárom a szavazást. elfogadva. 24 az egy ellenében. Az árszámadásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Közösen szavazunk a 6, 1-es és 2-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító indítvány, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Favore, uno contrario. 24 egy ellenében elfogadva. Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség a mentesítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20 mellene, egy ellene, két tartózkodás. A zárszámadásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Végszavazás az állásfoglalásról, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-2 ellenében egy tartózkodással. Európai Vasúti Ügynökség. A mentesítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21 egy ellenében egy tartózkodással. Zárszámadásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az 1-es, 2-es, 5-ösről megnyitom a szavazást egyben. Lezárom a szavazást. Elfogadva az állásfoglalás indítvány végszavazása, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20 mellette, 1 ellenem. Európai Képzési Alap. A mentesítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom 19-1 ellenében egy tartózkodás. Zárszámadásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a kettesről és a hármasról közösen szavazunk. Elfogadva. Az állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 20 ellen, 22 ellenében egy tartózkodással. Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, a mentesítésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20 mellette egy ellen egy tartózkodás. Zárszámadás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A kettes, a hármas véleményről közösen megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A négyes és az ötös véleményről közösen szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az állásfoglalás indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 22 ellenében egy tartózkodás mellett. Tovább lépünk. Euratom ellátási ügynökség. A mentesítésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19 mellette egy tartózkodás, zárszámadásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 22 ellenében. Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért. Megnyitom a szavazást a mentesítésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 21 -e mellette ketten ellen egy tartózkodás zárszámadásról, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Az egyes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Együtt szavazunk a 2-3-as 6-os véleményről, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalásról megnyitom a végszavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21 -em ellene, ketten ellene, egy tartózkodással. Tovább is lépünk. Az Eurojust vagy Eurojust-ról megnyitom a mentesítésről a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21 emellette egy ellen egy tartózkodás. Az árszámadásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 1 és 3-asról közösen szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadom. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A végszavazás az állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21 egy ellenében. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége a mentesítésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadom. 21 egy ellenében. Zárszámadásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20. A 1 és 3-asról közösen szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Most pedig az egész javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22 ellenében egy tartózkodás mellett. Az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatósági felelős eh, Európai Ügynökség vagy Frontex megnyitom a mentesítésről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 19-2 ellenében egy tartózkodással. Zárszámadásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes vélemény, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös és hatos mód véleményről közösen szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadom. Most pedig a tervezetről végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadom. 22 ellenében egy tartózkodással. európai felügyeleti hatóság. Mentesítésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20 mellette egy ellen egy tartózkodás. Zárszámadásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadom. Az ez egész jelentés tervezetről fog, szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 20 mellette, 2 ellen, egy tartózkodás. Tovább is lépünk a fúziós energiafejlesztési vállalkozás. Megnyitom a mentesítésről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Zárszámadás, vagy az elszámolások elsz- lezárása. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az egész jelentéstervezetről fogod, szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 20 mellette ketten ellen egy tartózkodással. Szeszár <clears throat> közös vállalkozás. Megnyitom a szavazást a mentesítésről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19 egy ellenében két tartózkodással. Zárszámadásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 7-esről tömbben szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos vélemény. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva az egész jelentéstervezetről. Megnyitom a végszavazást. Lezárom a végszavazást. Elfogadva 20 mellette egy ellene, két tartózkodás. Köszönöm szépen Mátyő asszonynak az elvégzett munkát. In anticipo, quindi ci andiamo a prendere un caffè. E ci vediamo oggi pomeriggio. Grazie. Holnap, vagyis ma délután találkozunk.